Látja, se spontán felszólalás. A szót pedig megadom miniszter miniszterelnökének. Eh, Tessék, miniszterelnök asszony, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti bizottsági elnök urak, tisztelt képviselők, jelenlevő biztosok. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Schulz elnöknek a kiváló együttműködésért. Nagy tisztesség számomra, hogy itt lehetek újra az Európai Parlamentben, hat hónapnyi nagyon intenzív munka után, hogy megvitassuk most a lett elnökség elért eredményét. Nagyon nagy kihívás volt számunkra az utóbbi hat hónap, de nem csak számunkra, hanem Európa számára is. Nagy felelősség, nagy egyedi tapasztalat lett ország számára. Három prioritást tűztünk ki, a versenyképes Európa, a digitális Európa és a szolidáris Európa ügyének előremozdítását. De az élet egy kicsit felülírta a terveinket. Terrorista támadások, humanitárius válság, ö, ö, színezték enyhén szólva a helyzetet, és azonnali fellépést igényeltek több helyütt közben. Pontosan tudjuk, hogy mi zajlik Görögországban, és mindenki csak erre gondol szinte. Lettországnak tehát nagyon nagy bizonytalanságok és veszélyek között kellett a Skilla és Karibdis között átvezetnie az Európai Unió elnökségét. Tíz éve voltunk az Európai Unió tagjai, és most először jutott ránk ez a feladat, de úgy érezzük, úgy érezzük hogy a kihívások ellenére sikerült elérnünk stratégiai céljainkat. És folyamatosan szem előtt tartottuk a civil társadalom, a szociális párbeszéd kérdését. Tisztelt parlamenti képviselők! Amíg készültünk még az elnökségre, és alatta is intenzív párbeszédet folytattunk önökkel folyamatosan. Az önök inputja nagyon hasznos hozzájárulás volt a sikerünkhöz. És úgy gondolom, hogy ez általánosságban is igaz, hogyha az intézmények kéz a kézben működnek, járnak a költ úton, az erősíti a polgárok bizalmát Európában. Így kell tenni. A lett elnökség nevében meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek ezt a kiváló együttműködést az elnökség hat hónapja során. A jó és konstruktív együttműködés lehetővé tette számunkra, hogy pragmatikus döntéseket hozzunk, hatékonyan kezeljük a kihívásokat napi szintű munkánkban, és gyorsan reagáljunk a hirtelen kihívásokra. Tisztelt parlamenti képviselők, az Európai Bizottsággal és parlamenttel közösen számos jogalkotási kérdésben is együttműködtünk. Több területen előreléptünk, megállapodtunk fontos kérdésekben megfogható eredményeket értünk el. Visszatekintve az elmúlt időszakra, rá szeretnék mutatni a legfontosabb eredményekre. Ezeket az eredményeket a polgárok egyenként is érezhetik bőrükön. A stratégiai beruházási alap megteremtése. Az első ilyen kiemelt eredményünk. Nagyon rövid idő alatt sikerült nyílbeütni ezt a programot, már a nyáron elkezd működni az alap, és elkezdi finanszírozni az európai gazdaság got és annak beruházásait. Köszönöm a parlamentnek és a bizottságnak az intenzív együttműködést ebben a nagyon fontos kérdésben. Második pontban az Energia Unió területén elért eredményekről beszélnék. Lefektettük az alapjait egy Európai Energia Uniónak, és Európa energia ügyi ellátási függetlenségének megteremtésének egy új energiapolitika, közös energiapolitika oszlopait felépítettük, és úgy érezzük, hogy sikerült a fogyasztók számára elérhetőbbé tenni az árakat, és nagyobbá tenni a választékot, a választás lehetőségét növelve. A lett elnökség fontos döntéseket hozott az Európai Energia Unió témái, témájában. Eldöntöttük, hogy alacsony színkibocsátású gazdaságot építünk, és tovább növeljük Európa energiaellátási függetlenségét. A lett elnökség elkötelezte magát a klímaváltozási célok elérése mellett a 2020 utáni időszakra is, és a Párizsi klímakonferencián is ez határozza meg majd a fellépésünket. Harmadik pont, digitális egységes piac. Mindezek az előrelépések csak akkor érhetők el a mai korban, hogyha alkalmazkodunk a digitális világ kihívásaihoz. Minden lehetséges módon segítenünk kell az üzleti szférában a digitális megoldások elterjedését, illetve a digitális analfabetizmus megszüntetését. Nagyon odafigyeltünk arra, hogy milyen digitális potenciál rejlik az egységes belső piacban. Úgy gondoljuk, hogy az európai versenyképesség növekedés és foglalkoztatási képesség szempontjából ez kulcsfontosságú stratégiai kérdés. A lett elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy előrehozza, felgyorsítsa a digitális belső piac ügyében zajló jogalkotást. Örülök annak, hogy a tanács elfogadta a globális megközelítést az adatvédelmi rendelet kapcsán, és ennek eredményeképpen június 24-én elkezdhettük a konkrét tárgyalásokat annak megvalósításáról. Az adatvédelem ugyanis a sikeres belső piac működésének záloga. A bolgárok jogait messze menően meg kell védenünk. Az egységes telekom piacra vonatkozó javaslat területén is előre léptünk. A roaming díjak eltörlése felé és a teljesen globális internet hozzáférés irányába. Ez úgy érezzük, hogy a legnagyobb eredményünk, mert ez minden polgár számára valóban kézzelfogható előnyöket jelent. Már jövő év április 30-ától megszűnnek a roaming díjak Európában. Az Európai Parlament megalapodott továbbá a hálózat és információs biztonságról szóló irányelv ügyében is velünk, és technikai értelemben is tisztáztuk azt, hogy hogyan lehet a kibertámadásokat legjobban kivédeni. Negyedik pont. Bevándorlás. Az utóbbi hónapokban igen felgyorsult az Európába irányuló bevándorlás, és nagyon komplex kihívások elé állított minket. Az Európai Tanácsnak iránymutatásai vonatkoznak erre a kérdésre, és azt mindenképpen sikerült elérnünk, hogy a földközi tengeren ö, hirtelen lecsökkent a, azoknak a száma, akik életüket vesztik az illegális emberkereskedelmi tevékenység miatt. Tehát megvédtük a bevándorlókat első körben, de Ennél persze sokkal bonyolultabb a probléma. Fentartható ö, megoldás csak egy holisztikus és kiegyensúlyozott megközelítés eredményezhet, amely lépésenkénti megvalósítást igényel. Fontos, hogy garantáljuk azt is, hogy valamennyi EU tagállam részt vegyen ebben a közös feladatban. A szolidaritás és a felelősség elvei alapján kell eljárnunk, a migrációs politikát ezek az elvek kell, hogy meghatározzák mindenkinek védelmet kell biztosítanunk, aki arra rászorul, ugyanakkor a védelmi intézkedések önmagukban nem elegendőek. Ki kell, hogy egészítse őket egy hatékony visszatérítési rendszer a szabályszerűtlenül illegálisan bevándorlók visszatérítése. Ötödik pont, biztonság. A biztonsági kihívások ö, újra értékeltették velünk az EU belső és külső biztonságát. A lett elnökség során a tanács nagyon sokat tett a belső biztonság megerősítéséért. Júniusban a belügyminiszterek elfogadták a belső biztonsági stratégiának új változatát, és a következő öt évre kijelölték a prioritásokat. Ezek a terrorizmus és radikalizáció elleni harc, a szervezett bűnözés és kiberbűnözés elleni harc, illetve a figyelem ráirányítása új típusú biztonsági kihívásokra, ideértve a hibrid, úgynevezett hibrid fenyegetéseket. Az utóbbi hetek eseményei sajnos megint csak megerősítették bennünk, hogy a terrorizmus folyamatos kihívás, és emlékeztetném önöket arra, hogy betartottuk a tett ígéretünket az adatvédelmi csomag vonatkozásában, miközben a terrorizmus ellen küzdünk. Reméljük, hogy még idén megszületik az Európai Uniós utas adat nyilvántartási rendszer. Nagyra értékeltem a külügyi főképviselő asszony ilyen területen kifejtett tevékenységét. Hatodik pontként a keleti partnerség alakulásáról szeretnék beszélni. Örülök annak, hogy a rigai csúcs találkozó megerősítette ezeket a szálakat keleti partnereink felé. De differenciált megközelítést kell alkalmaznunk a keleti partnerség országaival szemben, ugyanakkor meg kell őriznünk ennek a blokknak egyfajta egységét is. Az Európai Parlament segítségével a lett elnökségnek sikerült megegyeznie az Ukrajnának nyújtandó makrofinanciális támogatásról. Örülünk annak, hogy az EU egységes maradt az orosz kérdésben, és újra meg újra leszögezte, hogy a Minskben megállapodott kötelezettségeket mindenfélnek be kell tartania. Szeretném itt elmondani, hogy az elnökség során Közép-Ázsia is felkapaszkodott a prioritás listánk élére. Ezzel a térséggel is újra foglalkoznunk kell. Hetedik pont, transatlanti kereskedelmi és beruházási megállapodás, egy partnerség. A gazdasági növekedéshez alapvető fontosságú, hogy a külkereskedelmet ösztönözzük, és a beruházásokat ugyanígy. Ezért fontosnak tartottuk, hogy az EU-USA közötti tárgyalásokat felgyorsítsuk, és kölcsönösen előnyös területek irányába tereljük a TTIP tárgyalásokat. Nagyon hamar, még ma délelőtt lesz erről szó. Reméljük, hogy az Európai Parlament támogatni tud minket a megfogalmazott stratégiánkban, mert ennek nem csak gazdasági, hanem geopolitikai jelentősége is van. Tisztelt parlamenti képviselők, az Európai Parlamenttel közösen, tehát nagyon sok témában együttműködtünk, az európai versenyképesség, növekedés, foglalkoztatás kérdéseiben és számos jogalkotási kezdeményezést véglegesítettünk. Örülök annak, hogy a foglalkoztatásért is sikerült tennünk valamit. A gazdasági pénzügyi válság körülményei közepette, hiszen ez a kérdés háttérbe szorult a válság legsúlyosabb évei során. A minimális jövedelmek biztosítása, a munkahelyek fenntartása érdekében számos intézkedést hoztunk, és a fiatalok alkalmazhatósága ügyében is döntöttünk egy finanszírozási csomagról. Ez a finanszírozási csomag mintegy 650 ezer fiatalnak teszi majd lehetővé, hogy munkát találjon a közeljövőben. Évente. Hangsúlyozni szeretném, hogy a transeurópai vasúti csomag és az interoperabilitás kérdésében is komoly erőrelépést tettünk. Ösztönözzük az innovációt, sőt védjük azt új módon a bejegyzett védjegyek reformjával, és a, az úgynevezett package travel ö, típusú utazások e, területén is erőteljesebben védjük a fogyasztókat, ügyfeleket, utazókat. Az Európai Parlament és Bizottság és a Tanács június 25-én elkezdett továbbá egy új intézményközi megállapodásról is tárgyalni egymással. Ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a döntéshozási folyamatot egyszerűsítsük, átláthatóbbá tegyük, mert a polgárok hatékony, jól működő Európai Uniót várnak tőlünk. Ez a mi felelősségünk, hogy ezt megteremtsük, illetve fenntartsuk. Tisztelt képviselők alatt, elnökség tudatosan törekedett arra, hogy Európát versenyképességé, digitálisabbá, és biztonságosabbá tegye. Martin veled és az Európai Parlamenttel folyamatosan és szorosan együttműködtünk, de ugyanez érvényes Jean-Claude-dal való együttműködésünkre is. Remélem, hogy pragmatikus megközelítésünk hozzájárult ahhoz, hogy megteremtsük egy sikeresebb Európa alapjait, és persze a következő elnökségek működési feltételeit is. Ezzel a büszkeséggel Adom át most a stafétát a luxemburgi elnökségnek, sok sikert kívánok nekik hozzá, és reméljük, hogy ez a dinamizmus és egymásra utaltság és egymással való együttműködés a következő hat hónap során is fennmarad. Lendületes munkára van szükség, összefogásra, mert csak így a három intézmény szoros együttműködésében lehet eredményeket elérni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és persze az együttműködést is. Köszönöm szépen eh, Straviuma asszonynak, most pedig miniszterelnök asszonynak, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek. Sehr verehrter Herr Tisztelt elnök úr! Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselők, kedves kollégák! Minden de, ö, teljes szívemből szeretnék köszönetet mondani a lett elnökségnek az elvégzett munkáért elnök, a miniszterelnök asszony is hangsúlyozta, hogy ez lett, első lett elnökség volt, és mint első lett elnökség, micsoda munka, micsoda teljesítmény. Köszönöm szépen mindannyiunk nevében. Aki nem szereti Európát, az ugye nem tud gratulálni annak sem, aki Európát szolgálja. Azt gondolom, hogy ön kiváló munkát végzett, példaértékű munkát, és ezért mindenképpen köszönet illeti. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani, Azért, mert nagyon fontos az Európai Bizottsági javaslatokat fogadott el és karolt fel, Eh, amelyek eh, például a beruházási tervvel kapcsolatos, amelyeket nagyon röviddel a lett elnökség átvétele előtt indítottuk be. Micsoda együttműködés a tanács, a bizottság és a parlament között. Eh, önök néhány hónap alatt ezeket az ambici- ezt az ambiciózus projektet fölkarolták, előrevitték, és köszönöm a parlamentnek is, a, aki elvégezte a szükséges munkát. Ez egy ambiciózus elnökség volt, és nem hezitált, hezitált az Európai Bizottság hogy néhány javaslatot benyújtson Energia Unió tőke, piaci Unió a digitális stratégia. Ezeket a javaslatokat ezért tudtuk benyújtani, mert tudtuk, hogy egy ambiciózus elnökség kezébe kerülnek. Szeretnék emellett fejet hajtani a tárgyalási kapacitásuk előtt, tárgyalási képességeik előtt. Igaz, hogy a Lisszaboni szerződés óta a miniszterelnök és a külügyminiszter szerepe egy kicsit változott. Van a tanácsnak egy állandó elnöke, ezért a miniszterelnök nem elnöke az Európai Tanácsnak. Mindazonáltal itt van ugye a külügyminiszter, akinek a feladatát részben átvette a főképviselő, tehát megváltozott egy kicsit a munka. Mindazonáltal nagyon örülök annak, hogy ezt a tapasztalatot megszerezhettem luxemburgi miniszterelnökként annak idején. Az ECOFIN elnökeként, az Eurócsoport elnökeként is sok tapasztalatot szereztem, úgyhogy ismerem a feladat korlátait, nehézségeit. Önök tényleg elegánsan vették ezeket az akadályokat. Kiváló tárgyaló képességük van, és példaértékű volt a munkájuk mi a miniszterelnökök, elnökök, ugye mi vagyunk a zsenik, de nem mi vagyunk azok, akik a favágó munkát végzik, akik a mindennapi munkát el kell, hogy a rutin feladatokat el kell, hogy végezzék. Mikrofon nélküli bekiabálás, amit a tolmácsok nem hallottak. Je voudrais rendre hommage ici emellett fejet szeretnék hajtani a lett közigazgatás előtt kiváló csapat ez. Ma este egy új európai tanács eh, kezdődik, ül össze Görögország eh, témájában, és ezzel kapcsolatban is szeretnék néhány szót eh, elmondani. Egy német országos újságban azt olvasom, napilapban azt olvasom, hogy Juncker eltűnt, vissza, visszahúzódott, na hát nem kell itt eh, ezt eh, nagyon rakozni. nem szeretném, hogyha eh, illúziókban ringatnák magukat. Én nem nyilatkoztam a referendummal kapcsolatban, és ez néha megengedhető, azt gondolom. Itt hallok néhány bekiabálást, de hadd mondjam el, hogy mielőtt az ember hozzászól, hadd gondolja végig a dolgokat. Én az Európai Parlament előtt szólok először Görögország témájában, itt van a demokrácia megfelelő szintere. Schnelle Interview ami az elsietett interjúkat illeti, az újságoknak adott elsietett nyilatkozatokat, ennek semmi értelme. Az ember vagy tiszteletben tartja az Európai Parlamentet, vagy pedig elsietett interjúkat ad. Azért vagyok itt, mert a parlamentnek felelek, és a parlamentnek vagyok elszámoltatható. Itt kell választ adnom a kihívásokra. A következőket szeretném elmondani nem akartam ezzel kezdeni, de mégis ezzel kezdem. Az Európai eh, Bizottság szerepét eh, hevesen kritizálták eh, Görögország témájában. Főleg azok, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, mint én. Most vagy a parlament, vagy a, azt akarja a parlament, hogy egy politikai Európai Bizottság legyen, és akkor engedje meg neki, hogy politikai nyilatkozatokat tegyen, vagy a parlament azt akarja, hogy az Európai Bizottság magas szintű vezető eh, tisztviselőkből áll. Én nem vagyok tisztviselő, én politikai, én felelős politikus vagyok. Mindemellett meglepőnek tartom azt, hogy Görögország témájában és az eurozóna jövőjét tekintet, jövőjének tekintetében mindenki hozzászólhat, csak a bizottság elnöke nem. Én nem engedem meg, hogy ezt tegyék velem, engem itt megválasztottak. Ugyanez érvényes, hadd mondjam még egyszer, Ugyanez érvényes az Európai Parlamentre és az Európai Parlament elnökére is. Az Európai Parlament elnöke részt szokott venni az Európai Tanácsülésén is, és illetve a bizottság egyesülésein is, és az Európai Parlament véleményét, hangulatát, atmoszféráját magával hozza, és kifejezésre juttatja. Ez nagyon fontos. Az az elképzelés, mely szerint az Európai Parlament elnöke a tanácsba ugye érkezik, ott előad, majd elhagyja a termet, és befogja a száját addig, amíg meg nem kérdezik, ez egy, ez egy őrületes gondolat, ez egy ördögtől való gondolat. Az Európai Parlament egy nem egy papírtigris, az Európai Parlamentnek véleménye van, és ezt képviselni kell. Az Európai Parlament elnökének hálás vagyok, hogy gyakran megteszi azt, hogy az Európai Parlament nevében még akkor is, hogyha nem lehet ez mindig mérlegre tenni a szavakat. Néha egy kicsit meggondolatlanul, néha egy kicsit hevesen, de elmondja a véleményét. Az Európai Parlament nem papírtigris, és az Európai Parlament elnöke pedig nem lábtörlő. Ma este egy újabb európai tanács lesz Görögország témájában. Ez jó. Mindenki azt mondja, hogy a görög vótumot, szavazatot tiszteletben kell tartani. Ezt én meg is teszem. Azonban úgy gondolom, hogy a görög polgárok szavazatát meg is szeretném érteni. A görög népnek feltettek egy olyan kérdést, amely kérdés egyébként fel sem kellene, hogy merüljön. Egy, egy nem egy újabb bekiabálás mikrofon nélkül. megkérdezhetném öntől, hogy, gyakor- hogy mely kérdést tették föl az európai szavazóknak. Ön ezt tudja, de nem szeretném ilyen messzire vinni a vitát. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Tisztelt Juncker úr, elnök úr, egy pillanat, egy pillanat, elnézés. Abból indulok ki, hogy egy kicsit lehűtik, lehűlnek a kedélyek, és aztán folytatódnak a, folytatódik a vita. Nos, hölgyeim és uraim, mondja a parlament elnöke, bekiabálhatnak, de itt nem lehet elvenni a szót attól, aki megkapta er-, eredetileg a szót. Már egyébként hiányoztak az önök bekiabálásai az elmúlt hetekben. Juncker úr, nagyon tulajdonképpen nem bánom, hogyha megszakítanak, megszakítják a hozzászólásomat. Nos, arról kell beszélnünk, hogy mit jelent az, hogy a görög szavazatot tiszteletben tartjuk, a választ tiszteletben tartjuk. Meg kell nézni, hogy mire mondott nemet a görög választó, választók. Gyakorlatilag tehát nemet mond, jutottak egy olyan javaslatra, amelyet a három intézmény dolgozott ki, amely egyébként már elmaradott, elavult volt. Én csütörtökön a görög kormányjal és a görög miniszterelnökkel megegyeztem valamiben, és a görög miniszterelnök nagyon jól tudja, hogy azt, amit benyújtottak szavazásra, a népszavazásra a görög választóknak, az nem felelt meg az aktuális helyzetnek. Ezért a görög miniszterelnököt fel fogom szólítani ma este arra, hogy a görög választ népszavazási eredményt magyarázza meg, mert, gyak, mert ennek semmi értelme, ez teljesen elavult ez a javaslat, vagy ez a kérdés, amit föltettek a görög választóknak, ezt mindenki tudja, aki a tárgyalásokat követte. Most nem kell itt a, nem kell itt ahhoz ragaszkodni, hogy a kezünkben van a bölcsek köve. A, mindenkinek a kis egóját, nekem pedig a nagy egómat zárójelbe kell tenni, és kimondani azt, hogy továbbra is azt gondoljuk, és én azt gondolom, és az én elképzelésem az, hogy a Grexitet elkerüljük. Én ellenzem a Grexitet. Vannak néhányan az Európai Unióban, akik vagy nyíltan, vagy vagy nem nyíltan a szinterek mögött, színfalak mögött az EU, a görög kilépésen dolgoznak. Nekem van egy bizonyos élettapasztalatom, és ez az élettapasztalat azt mondja nekem, hogy az egyszerű válasz általában a rossz válasz. Én ellenzem az egyszerű válaszokat. Európában nincsenek egyszerű válaszok. Európa folyamatosan kompromisszum keresés, eh, megoldás keresése, és ez az Európai Bizottság feladata is. Ezt ezt a feladatot tűztük ki magunk előtt, elé, továbbra is ez a feladatunk. Azt szerettem volna, hogy Görögország, ez a nagy görög nemzet, neki ne legyen, ne az a benyomása legyen, hogy őket és Görögországot az Európai Valuta Unióból, vagy az Európai Unióból eh, ki akarjuk eh, ebrudalni. Erről szó sincs. És mivel ez a helyzet, az Európai Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy újra kezdődjenek vagy folytatódjanak a tárgyalások Görögországgal. Mi lesz, milyen Európai Unióról beszélünk, mi, mi történik, hogyha egyszer hátat fordítunk egymásnak? Hogyha nem tárgyalunk, hogyha véget vetünk a tárgyalásoknak, akkor ezzel vége az Európai Uniónak. És azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy azok, akik józanul, de azért az érzelmeket is figyelembe véve leülnek az asztalhoz. Nagyon sajnáltam azt, hogy a görög delegáció egyszerűen fölállt a tárgyalóasztaltól. A görögök fölálltak a tárgyalóasztaltól, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Európában nem ez a módusz, nem ez a szokás. Ez nem módi. Az utolsó pillanatig tárgyalni kell. És hogy most újra leülünk a tárgyalóasztalhoz, ez egy európai, magától értetődő dolog. Egy megoldást kell találnunk. Ez a megoldás nem fog ma megszületni. Hogyha ma lenne megoldás, akkor ez megint csak azt jelenteni, hogy túlságosan egyszerű megoldást találtunk. De ma folytatódnak tehát az egyeztetések, és kölcsönös megértés és kölcsönös tolerancia jegyében igyekszünk helyrehozni a dolgokat. Ehhez hozzátartozik az is, hogy ezeket a retorikai kisiklásokat, ezeket meg kell szüntetni. Nem engedhetjük meg az európai demokrácia központjában azt, hogy a tárgyalókat az Európai Bizottság tisztviselőit vagy politikusait terroristáknak nevezzék. Hát ez példátlan és képtelenség. Mindenki igyekezett a megoldás találásában, az Európai Bizottság is, és az elnök is, és hogyha ez nem lett, és hogyha ezt figyelembe vették volna a másik oldalon, akkor nem lennénk ebben a helyzetben. Ma este is újra asztalhoz ülünk, tárgyalunk, mindenféle retorikai kisiklás nélkül, és igyekszünk újra visszaterelni az eredeti mederbe a dolgokat, hogy folytatódhassanak a tárgyalások, a megoldás keresése. Megkérdezzük a görög miniszterelnököt, hogy mit, mit jelent ez a szavazat. Nem, nemet, nem Európára mondtak nemet, és nem, euróra, nem az euróra mondtak nemet, mondják nekem. Ez nem lehet ezzel nem mondtak, mondhattak nemet az intézmények javaslatára, mert nem volt javaslat az intézményeknek úgyhogy a labda továbbra is a görög fél tér felén pattog, nekik kell ma este elmagyarázniuk, hogy a jelenlegi helyzetben mi várható. Az Európai Bizottság és a bizottság elnöke mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy elfogadható határidőn belül megoldásra jussunk. A görögök és az európaiak bízhatnak az Európai Bizottságban. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Köszönöm szépen eh, a bizottság elnökének, és most megadom a szót a néppárt nevében Weber úrnak. Tisztelt Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök asszony, bizottsági elnök úr! Először is köszönöm szépen a roaming, az adatvédelem, az energia, a partnerség és a beruházások területén elvégzett kiváló munkájukat. Gratulálok ehhez a nagyon jó eredményhez. Strauriuma asszonynak köszönöm, hogy ilyen erős kézzel és ilyen emberi módon kezelte a kérdéseket. Először, a, e, először volt, hogy a lett hogy Lettország az elnökséget vitte, és, és nagyon pozitív az is, hogy a, ilyen nagy arányban vannak a kormányokban hölgyek, és hogy a miniszterelnök asszony is asszony. Elnézést kérek, hogy ezután Görögországgal kell foglalkoznunk. Egy átvezetésként elmondhatom, hogy Lettországban is nagyon nehéz volt a helyzet, hiszen a 14%-kal emel, kellett, hogy megemelje a GDP-jét, és ma látjuk, hogy Lettországban 3%-os a növekedés, és hozzájárul az európai növekedéshez is az ország, ezért először is azt szeretném mondani, hogy ha valaki akar, valamit el, el akar érni, akkor meg is tudja tenni. Hogyha a költségvetését rendbe akarja tenni az ország, akkor meg tudja tenni, és ország erre kiváló példát adott. Ennek segítségével valóban jó útra tudta tenni a jövőjét. Most beszéljünk egy kicsit a demokráciáról szóló vitáról. 61%-ban nemet mondtak a görögök a meglepő módon a javaslatra amik hogyha Finnországban mondanák ugyanezt a szavazók, ha azt mondanák, hogy nem vagyunk hajlandók az adósság, az, az adóinkat befizetni, illetve nem akarjuk megfelelni a kötelezettségeinknek, akkor nagyon meglepődnénk. Természetesen nem a nemzeti szempontokra kell koncentrálni, hanem az európai közös érdekekre, és nem provokálni kell, nem konfrontatív módon kell kommunikálni, hanem beszélni kell egymással, és ezért volt vasárnap nagyon rossz nap, ezért volt káros nap vasárnap Európa számára, és ezért is rossz, hogy a szélsőségesek a sajtóban nagy egyetértésben üdvözölték a vasárnapi eredményt nem tisztességes módon intézték el ezt, és köszönöm szépen az elnök úrnak azt, hogy Ciprásszal, a görögök képviselőivel ilyen, ilyen lelkesen tárgyal, tárgyal és a 35 milliárdos befektetési csomagot felajánlotta nekik hiszen ez görögország jövőbeni növekedését biztosthatta volna de ezt könnyelműen elutastották a görögök. frakciónk nevében tudom mondani hogy nem gondoltam hogy nem, nem értjük meg egyszerűen nincs meg a fantáziánk arra hogy megértsük hogy ezt miért tették meg. a syriza igen, igen kockázatos játékot játszik nagyon nehéz helyzetben van Görögország nagyon sok csökkentést kellett, vissza, megnyírbálást kellett elvégezniük, de az utóbbi öt hónapban sajnos nagyon nagy széthúzás van az országban, a bankokat bezárták, rettenetes rossz helyzetben van az, az ország, a gazdaság, és ezért a Szirizának és Ciprász elnöknek is felelősséget kell vállalnia, mert felelősek érte. Egy megosztott országról van tehát szó, és a Ciprász, Ciprásznak, illetve a Cirizának a kormány politikájának köszönhető ez a helyzet. Nagyon rossz helyzetben van Görögország tudjuk mindannyian, hogy, az, e- hogy Európa e- értékeken is nyugszik, de jogszabályokon is nyugszik. Nagyon fontos a szolidaritás, nagyon fontos a demokrácia, ez az alapvető értékünk. De a jogszabályokat Európában ugyanúgy be kell tartani, tiszteletben kell tartani az elfogadott meg, aláírt megállapodásokat, hiszen ez is Európa része, fontos része, és remélem, hogy ehhez is vissza fogunk tudni térni az elkövetkezendő években, tehát hogy a jogszabályokat betartjuk Európában. Köszönöm a szót. Das Wort hat für die S und az SZSD frakció nevében most Pitella úrnak adok szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. A lett elnökség megérdemli a gratulációt jó akaratáért, eltökéltségéért és kiváló eredményeihez. Főleg a beruházási alap tető aláhozásához gratulálunk, és a roaming díjak eltörlésének megszervezéséért, megszervezéséhez. Nagyon sok európai embert érint ez. Persze a bevándorlás kérdése ugyanígy foglalkoztat minket, és a bizottsági javaslatot a tanács tovább javította ezen a területen is. Most már csak végre kell hajtani alaposan, amit eldöntöttünk. Valóban válaszút előtt áll, állt Európa, Európa többször is. Nem hiszem én sem, hogy a mai napon végső megegyezés születhet Görögország és hitelezői között. De azt sem szeretném elképzelni, hogy mi történik, hogyha nem állapodnak meg a közeljövőben. Ez óriási katasztrófa lenne a közös valuta övezet az egész EU számára. Juncker elnök úrnak köszönöm konstruktív és higgadt hozzáállását, minden egyes pillanatot az utolsó percig ki kell használnunk arra, hogy közelítsük a felek álláspontját. A szocialisták tudják, hogy a görögök nem akarnak kiszállni az eurozónából, ők is európártiak, csak tisztességes megállapodást szeretnének. És a hitelezőknek pedig meg kell hallaniuk ezt a hangot, és merevségükön túllépniük, mert a kockázatok túl magasak, sokkal magasabbak, mint a saját veszteségeik. Szeretnék reagálni arra, aki azt mondja, hogy itt konfrontációra van szükség. Nem hiszük ezt. Ciprasz és kormánya legyenek tudatában annak, hogy ma értelmes javaslatokkal kell előjönniük. Mindenki így gondolja ezt folyamatos az egymásra mutogatás. Sőt, a görög pénzügyminiszter odáig ment, hogy a hitelezőket terroristáknak nevezte. Lehet ezt csinálni, de a görög pártok közös nyilatkozata ennek ellenébe hat. Ők is a megegyezést szeretnék, és olyan csúcs találkozót, ahol az érzelmek, felfűtött érzelmek ellenére a higgadság és a kompromisszumkészség uralkodik. Mindenképpen el kell kerülni az ország csődbe jutását. Továbbra is lehetővé kell tennünk Görögország működését. Tisztelt Schulz elnök úr, Juncker elnök úr, tisztelt tanácsi elnök asszony, most rajtunk áll, hogy hogyan döntünk. Görögország kilépése az eurózónából, ha megtörténne, visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el, és a szétesés, széthullás útjára tenni mind az országot, mint az Európai Uniót. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében Robert Cileunak adom meg a szót. Eh, tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt bizottsági elnök úr! Megtiszteltetésnek veszem, hogy frakció nevében szólhatok, és megköszönthetem miniszterelnök asszonynak a jól végzett munkát. Weber úr eh, tényleg igaza van, hogy milyen jó az, hogy az elsősorban hölgyek ülnek, valóban sikeresnek mondható ez. Valószínűleg a nemek közötti egyenlőség is hozzájárult ahhoz, hogy az elnökség ilyen sikeres volt, a lett elnökség. Kollégáim már szép szavakkal illetik a kulturális és a többi eredményt, amely megmutatja, hogy hogy a hazám is sokkal hozzájárult az európai ügyhöz. Például az egységes digitális piac megteremtéséhez, amely az ECR csoportnak, a frakciónak is nagyon fontos. A telekommunikációs csomag is nagyon fontos, az adatvédelemmel kapcsolatos eredmények, és más olyan területek is vannak a digitális egységes piacon, például a roaming árak vagy a közlekedési szektor területén, amelyek jó eredménynek mondhatók, tehát Európát egy új irányba tereljük ezekkel az eredményekkel. A beruházási, stratégiai beruházási alap egy kicsit másfelé viszi mindezt, én úgy gondolom, hiszen úgy emlékszem, hogy Juncker úr meg, meg, megígérte, hogy hogy a hat hónap alatt ez megvalósul majd, viszont úgy érzem, hogy a Juncker terv új kihívásokat állít elénk. Őszintén szólva nem szeretném, hogyha a e, geológiai, tehát földrajzi semlegesség helyett inkább a földrajzi koncentrációt tapasztalnánk majd a befektetések, beruházások területén. A lett e, elnökség a, e, kerületi part, a keleti partnerség területén is sokat hozott. Az ukránok és a grúzok szempontjából ugyanakkor csalódásnak mondható, hiszen a befolyási területük, a befolyásuk csökkent. Hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy konfrontálódjunk Oroszországgal, akkor talán egy kicsit másképp kellene a prioritásainkat sorolnunk. Hogyha nem tudunk ukrán és grúz barátainknak segítenünk tudom, hogy a görög helyzet nem, megoldása nem egyszerű, de az lenne jó, hogyha a sok megszorítás után most megpróbálnák az igazságosabb munkát elvégezni. Köszönöm, hogy az elnök Ferhostát úré a szó az Alde nevében. Köszönöm, elnök úr. Teljesen igaza a Juncker úrnak abban, amit mondott. Igen, az a legfontosabb, hogy nyugodjunk meg, és észszerűen kezdjünk el gondolkodni és cserekedni. Az elmúlt két-három nap folyamán nagyon sok felelőtlen nyilatkozatot hallottunk a görögök eurozónából való kilépéséről, mint már majdnem megvalósuló dologról beszéltek, pedig még mindig megvan a lehetőség arra, hogy egy valódi, jól működő monetáris uniót teremtsünk, most egy 300 milliárdos történelmi jellegű tartozásról van itt szó 300 milliárd gdp s területen és egyszerűen ezt valahogy meg kell oldani. igenis támogatom azt a javaslatot hogy most az észszerű cselekvésnek van itt az ideje. először is tehát azt nem lehet megcsinálni az, az IMF részéről sem, hogy egy, egy megállapodást kitárgyalunk, és két nap később aztán úgy nyilatkozunk róla, hogy nem megvalósítható. Juncker úr, új megközelítésre van most szükség. El kell ismernünk azt, hogy ahogy eddig kezeltük a görög válságot, az nem működik. Új mege- megközelítésre van szükség, és Európa legtöbb politikai vezetője egyetért abban, hogy most Ciprász úrnak kell egy valódi, hiteles reformcsomaggal előállni. Nem egy csomó elszámolási intézkedéssel, hanem valódi mélyreható reformokat kell most javasolnia. Az ma látott hét oldalas javaslatban egyelőre semmilyen nincsen 800, 800 eh, ezer köztisztviselő van, hát ezt a rendszert egyszerűen le kell építeni. A bankrendszert meg kell változtatni, meg kell reformálni, meg kell nyitni a piacaikat. Most akkor tessék, álljon ő elő valamivel ő állt fel, ő szaladt el a tárgyalóasztaltól, most rajta a sor. És akkor az európai tartozást, amit együtt generáltunk, és hogyha a mentőalapot is együtt döntöttük el, és együtt teremtettük meg, akkor most együtt próbáljuk meg az európai tartozásokat felszámolni. És hát készüljünk fel jól az egészre, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. Hogyha nem segítünk a, görög kormánynak, akkor legalább egy sor mentőprogramot, programot késztsünk elő annak érdekében hogy a görög kormányt nem is segtjük de a görög családokat a görög népet az elkövetkezendő hónapokban valahogy tudjuk segteni. köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a zöldek nevében Harms asszonynak. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, valóban az a helyzet, hogy nagyon izgatottan várom, hogy Ciprász miniszterelnök hogyan képviseli országát eh, ma este. Ez egy nagy kihívás akár a nemet, akár az igent képviselni. Az elsődleges feladata az, hogy az országát egybe tartsa, és csak egy egységes Görögországnak lesz lehetősége arra, hogy Brüsszelben sikeresen tárgyaljon. Cipras úrhoz mindenféle felhívást intéztünk, ebből sokat osztok, azonban ma el kell mondanom, hogy Angela Merkel felé is vannak felhívások, amelyeket egyáltalán nem tudok osztani, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha Jean-Claude Juncker által kiózanozást követnénk, hogyha a Bild újság azt, azt mondja, hogy vaskancellárra van szükségünk, hát erre csak azt tudom mondani, hogy na ezzel hagyjunk fel. Azt szeretném, hogyha a németek is emlékeznének arra, hogy <clears throat> amikor vas európai szomszédokkal találkoznánk, hogyha, hogyha így állnának, álltak volna velünk szemben annak idején, Németországgal szemben, akkor nem fejlődhetett volna Németország oda, hova fejlődött, és nem lenne ilyen felelős ország. Nagyon fontos téma a reformok egyrészt, ezeket az IMF is említette. Az IMF anyag nem csak arról beszél, hogy fenntarthatatlan a jelenlegi helyzet, hanem világosan kifejezésre jutatja, hogy szociális reformokat kell végre végrehajtani Görögországban. A másik oldalon fenntarthatóvá kell tenni az eladósodás helyzetét is. Elnök asszony, az ön országa nagyon lelkesít engem. Még mindig építkezés alatt vannak, tehát átalakulás alatt vannak, de nagyon elkötelezettek. A fiatal lettek, a fiatal balti, baltiak és a fiatal görögök talán összeülhetnének, és együtt megállapodhatnának abban, hogy mi határozza meg a demokráciát. Azt gondolom, hogy a ki kis új országok nagyon fontos híd szerepet játszhatnak. Nagyon tiszta szívemből köszöntet szeretnék mondani az elnökségükért, és az ön országának és Európának is minden jót kívánok. Köszönöm szépen, Nátel úr következik az EFTD nevében. Elnök úr, miniszterelnök asszony ön azt mondta, hogy a lett elnökség jól végzett munka volt. Nem, nem igazán értem, hogy miről van szó. Alice Csodaországban? Hát ennek itt semmi értelme. Nagyon fontos, hogy világosan beszéljünk egyértelműen. Az önök elnöksége egy katasztrófa volt, amit senki nem csillapított. Nézzük meg, hogy mi történt. Továbbra, és ez e, e, Ukrajnában egyre komolyodik a helyzet, 500 ezer bevándorló van a földközi tengerítésében, további 500 ezer vár a beeresztésre. Az Eurojust és tegnap este elmondta, fogd be. A Eurojust is azt mondta tegnap este, hogy az ISIS dzsihadistákat küld a kontinensre, és itt van Görögország, ezt Európa bölcsőjének tekintjük, és most szétesik. Ez mind az ön elnöksége alatt történt elnökasszony, ezt nem tudom elfogadni. önök semmit nem tudnak a pozitív oldalon felmutatni, ami az euroszkeptikusokat illeti. Én azt annak örülnék, hogyha Lettország további fél évig elnök lenne, mert még egy fél éves lett elnökség nyomán biztos szétesne az Európai Unió. Most pedig megadom a szót az INF e frakció nevében Buonan Nórnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Én most a tanács elnöksége felé fordulok, amely most zárta le az, a munkát. Azért, mert három hölgyül itt, ez még nem jelenti azt, hogy minden zöggenőmentesen folyt. Vannak jó politikus nők, vannak rossz politikus nők, vannak jó politikus férfiak és rossz politikus férfiak. Hát ezt tegyük pár helyre. Juncker úr az első alkalommal kerül arra sor, hogy ma találkozunk, és azt szeretném kérdezni, tudja, hogy mennyibe kerül egy liter tej, egy kiló tej, egy, egy kiló kenyér. Ön hatalmas összegekről beszél, multicégek, bankok, de mi van az emberekkel? Mi van a mindennapi, az átlag emberekkel? Nekik teljesen más gondjaik vannak, Nos, nézzék, ez itt a német zászló, ez pedig az európai zászló, amit a kezemben tartok. A kettő együtt nem működik, vagy Németország, vagy Európa. Németország is egyre összemegy, egyre kisebb. Nem, mondhatják, nem mondhatja azt, hogy Európát kormányozza. Korábban a nácizmus uralkodott, most gazdasági nácizmus uralkodik. Hangnemváltásra, paradigmaváltásra van, van szükség. Több száz milliárd beruházásról beszél. Hol ez a több száz milliárd? Itt van a kezemben a, a bankjegy, a másik kezemben a WC papír. Mi a különbség a kettő között? Semmi nem történt. Semmi nem történt az emberek érdekében. Önnek le kellene mondania, bocsánatot kell kérnie Görögországtól, amit tettek, -e, az gazdasági értelemben öngyilkosság, egy gazdasági katasztrófa. Köszönjük, Banána úr, köszönjük, köszönjük. Most a független képviselők közül Morvai asszonynak adok

Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A vita végén engedjenek meg annyit, hogy teljesen fölösleges a lett elnökséget és a miniszterelnök asszonyt inzultálni. Kiváló munkát végzett az elnökség, és ő személyesen is. Ezek a vádak teljesen alaptalanok és igazságtalanok. Euh, és ha most visszatérünk a fő témára, Görögországra, akkor a bizottság nevében mondhatom, hogy mindent megteszünk a megegyezés érdekében, és az eurozóna nem csak a demokrácia elvén alapul, hanem 19 demokrácián alapul, amelyeknek egy közös demokratikus térsége is van, és akiknek mindegyiknek, mindegyik tagállamnak és népnek saját autonómiája van, de egyik sem erőltetheti rá a saját elképzelését a másik 18-ra, ez is igaz. De a 18 sem az egyre. És ami itt elhangzott, hogy most én a telefonomat nézegetem, hát jó, beismerem. A görög miniszterelnök elesemesezem éppen, miközben itt egyesek eh, azzal vádolnak, hogy nem vagyok jelen. A munkámat végzem, és ezt a buta beszédet, amit itt hátulról hallottunk, ezt felejtsék is el. Továbbá, hogy a bizottság egy zárt elefántsoronyban működne, és hogy nem látjuk a valóságot, és nem látjuk a polgárok problémáit, ez megint csak egy abszurditás. Ez is egy populizmus, egy demagógia, és rossz indulatú demagógia. Minden héten találkozom görög, görög állampolgárokkal, nem csak a görög kormányjal egyeztetek és a pártokkal, hanem folyamatosan a görög polgárok képviselőivel is. És nagyon is tudom, hogy milyen szörnyű körülmények között élnek, dolgoznak, vagy élnek a görög polgárok, úgyhogy szó sincs arról, hogy ne látnánk a súlyosságát a helyzetnek. Éppen ezért foglalkozunk éjjel-nappal ezzel a mindennapi problémával, és e-, eszem ágába sincs elfelejteni a napi realitás. Mindenhol van Európában munkanélküliség, mindenhol van Európában szegénység, mindenhol van ö, szociális minimál bér, és ezeknél minél alacsonyabb a görög, és nagyobb a görög szegénység, és mindenhol romlott az életszínvonal, de látnunk kell azt is, hogy kontextusban kell vizsgálni mindent, és nem elegendő az ilyen felszínes demagóg duma, amit itt hallottunk. ahhoz, hogy ha érdemel akarunk segíteni a görög polgároknak, akik közül egyre több süllyed le a szegénységbe, ahhoz vállalnunk kell a felelősséget, és ezt tesszük. Ne felejtsük el se a görög népet, se Európa többi részét, és nem is fogunk így tenni. Köszönöm, Köszönöm szépen, Juncker úr. Ö Timázi úr, kérem fordítsa meg a tábláját, mert különben X-ot olvasunk rajta. Meine Damen und Herren, bevor ich Frau Hölgyeim és uraim, mielőtt Straujum asszonynak megint megadnám a szót, bekiabálások mikrofon nélkül folynak. Frau asszony, mielőtt megadnám önnek a szót ismét, azt hiszem, hogy a ház nagy többségének nevében el tudom mondani, hogy meg kell köszönjük önnek személyesen is azt az erőfeszítést, amelyet az soros elnökség során kifejtett az intézményeink nevében. Kisországnak biztos, hogy nagyon nagy kihívás a soros elnökséget felvállalni, és valóban példám, példamutató módon végezte el a feladatát, ezért köszönet életi önt. Das Wort hat jetzt Frau Straujuma. Straujum asszony a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy megtárgyalhattam önnel a lett elnökség eredményeit, de ugyanakkor nagyon is tisztában vagyok vele, hogy a mai nap legfontosabb témája Görögország, és ez minden gondolatunkban benne van. Tagadhatatlan, hogy a görög helyzet az Európai Unió napirendjét most hangsúlyosan jellemzi és elfoglalja. Az soros lett elnökség igyekezett pozitív pozitv eredményeket elérni az Európai Unió és Görögország között folytatott tárgyalásokon is. Nem sokára találkoznak a pénzügyminiszterek is, én is közvetlenül innen Brüsszelbe fogok majd utazni annak érdekében, hogy részt vegyek az a rendkívüli európai csúcson, amely ma kerül megrendezésre. Ahogy Juncker elnök is elmondta, most egy olyan ajánlatot, egy olyan javaslatot várunk Görögországtól, amely arról szól, hogy a jövőre nézve Európai Unió és Görögország ország hogy tud közösen együttműködni a válság megoldásában. Elmondták, hogy Lettország is kilábalt a válságból. Folyam, fontos ugyanis, hogy először a saját házunk táján teremtsünk rendet. És az idő, az idő is nagyon fontos, hiszen minden, minden pillanat számít. Nem szabad ezért bizonytalankodnunk. Az új görög pénzügyminiszter és a görög miniszterelnök remélhetőleg valóban konstruktív javaslatokkal fog előállni. Végül pedig még egyszer meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak az együtt végzett munkát. Képesek voltunk nagyon fontos, súlyos kihívásokra megfelelő válaszokat találni, és remélem, hogy az elmúlt hat hónap során egy megismerhettek egy kis észak-európai országot, kultúránkat, kép, arra, hogy mire vagyunk képesek. Köszönöm szépen még egyszer, és találkozunk a következő alkalommal. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, Straujuma asszony. Glécos kolléga megkért, hogy adjam át neki a szót, mivel ez a mai utolsó plenáris ülése. Azt hiszem, hogy ezt megtehetjük, úgyhogy most átadom neki a szót egy nyilatkozat erejéig. Πρώτον, μεν ήρξω του λόγου ψευδός ξένε, ζητών τύραννων ενθάδε. Köszönöm szépen. Nem szabad a népnek hazudni, ezt nem engedhetjük meg. Szeretnénk szabaddá tenni eh, az államot. Azt szeretnénk, eh, hogyha megvalósulna a szabadság továbbá pedig a képviselő idéz ógörög dokumentumokból. Itt harcot folytatunk a tirannusszal a témban, én az ógörög, én egy ógörög dokumentumból idéztem, és hogyha megengedik, akkor latinul is szeretnék valamit elmondani, hiszen azt gondolom, hogy az elnökünk kiválóan érti a latint. Tomás de Aquino Szent Tamás a következőt mondta. Και τα δύο αυτά κείμενα είναι η Ki a szabad ember? Ez számomra a reakció a lett elnökségre és a tanács hozzáállására és az önök hozzáállására. Köszönöm szépen, elnök! A következő napi rend